Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ, Tisztelt kollégák! Kérem foglaljanak helyet. Egy perc múlva kezdődik a szavazás, foglaljanak helyet, kérem. Προχωρούμε λοιπόν στις ψηφοφορίες. Következik tehát a szavazás. Gabriel jelentés az első. Népszerinti szavazás következik.